Il relatore, Sì. Allora vi chiedo scusa di nuovo perché mi sono dovuto assentare. Még egyszer elnézést kell kérnem, mert uh, ide érkeztem, de aztán rögtön megint elmentem néhány percre. Szóval tényleg elnézést kérek, most már megkezdjük az ülést. Először is nézzük az elnök közleményeit a koordinátorok ülése kapcsán. A 49. cikk módosításáról volt szó. Én vagyok egyébként az előadója ennek a témának, és természetesen el is fogom végezni ezt a feladatot, ez volt az első elnöki közlemény. A második pedig, hogy jogi véleményt kell kérnünk majd a szerződés 48. cikkének értelmében lefolytatott eljárásokról. Meg is kaptuk a megfelelő dokumentumot a skót kormánytól, és ezzel kapcsolatban az volt a véleményünk, hogy mielőtt mi bármilyen véleményt kialakítanánk a skót kérdésben, először a jogi szolgálat véleményét kell kérnünk. Aztán a római látogatás 24-től 26-áig ezt a koordinátorok elfogadták, Hét tagja lehet egyébként ennek a küldöttségnek az elnökkel együtt, kettő PPE, kettő szocialista, egy ALDE és egy ECR, és az elnök. Így fog majd kinézni a küldöttség, remélem, hogy ez mindenkinek megfelel. Egyébként a koordinátorok így döntöttek a római látogatással kapcsolatban. És akkor most nézzük a hetes napi rendi pontot, amely a 136-os cikk módosításáról szól és a képviselők részvételéről az üléseken. Nézzük, hogy ki az előadónk. Hefner úr, aki azt kérte, hogy a szavazás előtt röviden hozzászólhasson, meg is adom neki a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, mielőtt szavazunk, szeretnék egy rövid gondolatot megfogalmazni. Ebben a munkában most az eljárás rendünket próbáljuk. A, az ügyrendel kapcsolatban összhangba hozza, hozni. Ez ugye most abból áll, hogy azok a képviselők, akik például családi okok, anyasági szabadság vagy betegség miatt kimentik magukat, vagy fontos hivatalos úton vannak, de a jegyzőkönyvben tehát hiányzónak jelzik, az pont a statisztikák, a média figyelem idejében, amikor azt nézik, hogy milyen gyakran van egy képviselő a parlamentben, a bizottságban, nagyon fontos, hogy jelezni tudjuk, hogy különbség van a hiányzások mögött. Ha indokolt a távollét, akkor úgy gondolom azt jelölni kell, ebben egyet tudunk érteni. De egyetértünk azzal is, hogy az ügyrendben például öm, az anyasági távollét az eljárási szabályzatban nagyon fontos, hogy jelölésre kerüljön. Az eljárási szabályzat még nem szülői szabadságnak jelöli ezt, pedig ezt tartanánk fontos. Az eljárási szabályzatnak nem akarjuk a 31-es cikkét megváltoztatni, hanem egyszerűen csak ezt a pontosítást szeretnénk érvényesíteni. Ez az oka annak, hogy azt kérem, hogy ha szavazunk erről a jelentésről, akkor a bizottság, szakbizottságunk elnöke írjon egy levelet az elnökségnek azzal a kéréssel, hogy a 31-es cikkre vonatkozó végrehajtási intézkedésekben tisztázza, hogy a távollét mennyire vonatkozik az anyaságvédelemmel kapcsolatban, az anyasági szabadsággal kapcsolatban az apákra is, és a, a gyermek adaptálását követően mennyire biztosítható ez a gyermek beilleszkedését szolgáló kezdeti időszakban. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor szavazzunk. Tulajdonképpen kettő szavazás, az egyik az egyetlen módostóról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Volt egy ellenszavazat, vagy egy tartózkodás volt? Jó, nem volt ellenszavazat, egy tartózkodás volt, és akkor már csak a záró szavazás van hátra mellette. Ellene. Tartózkodás. Egy tartózkodás rendben van. A jelentést elfogadtuk, és gratulálunk Hefner úrnak. Akkor most nézzük a 8-as napi rendi pontot, Gurmai Zita szövegét. Az Európai Parlament eljárási szabályzata kérdése Koreáról szóló 116. cikkének és a második mellékletnek a módosításáról. Gurmai asszonynak át fogom adni a szót, és az elnöki teendőket is. Thank you very much. I was happy to join for the vote. I was voting in the transport Elnézést kérek, nekem is uh, máshol kellett lennem, a közlekedési szakbizottságban kellett szavaznom, de most már itt vagyok. Tehát akkor nézzük a szövegemet. Körülbelül tíz napja eljutott, eljutattuk mindenkihez a módosítókat, még kettő plusz módosítóra lehet majd számítani a részemről. Egyébként a módosítók megfelelnek mindannak, amit decemberben megbeszéltünk a legutóbbi ülésen. Ez az ülés egyébként nagyon jó volt, nagyon gyümölcsöző volt mindenkinek. Köszönöm szépen az akkori együttműködést. Összességében 18 módosítót nyújtottam be én magam, ezek ugye a 119 cikkre vonatkoznak és a kérdésekre. A 117-es a kérdések órájára vonatkozó kérdésekre vonatkozik. Itt például olyanokról kell beszélnünk, hogy maga az urna, hol legyen, az elnöki pódiumon, vagy pedig a termen kívül, hogy amikor bedobjuk a cédulákat, akkor az ne zavarja az ülést. A 118-asra visszatérve a bizottsággal, illetve az EP megfelelő fórumaival is egyeztettem, és a visszaéléseket három szinten kívánjuk megakadályozni. Az egyik és legfontosabb a módosítókban az, hogy vissza kell térnünk arra, hogy írásbeli választ igénylő kérdéseket fogunk benyújtani, ami a mi felülvizsgálati jogunkat fogja biztosítani. Itt nem politikai állásfoglalásról van szó, nem pedig a statisztikák növeléséről, ráadásul tulajdonképpen a statisztikákkal is vissza lehet élni, ezeket is lehet félremagyarázni a parlamenti munkaterhelés szempontjából. Hogyha ezeket a célokat meg akarjuk tartani, akkor három fontos témára kell koncentrálnunk az eljárási szabályzat szempontjából, illetve a mellékletek szempontjából. Először is az elnököt, illetve az elnök koordinátori csoportját fel kell ruháznunk azzal a lehetőséggel, hogy eldöntsék, hogy elfogadhatóak-e ezek a kérdések, vagy sem. Nyilván ennek az eljárási szabályzat értelmében kell megtörténnie, és um, a szerződés által kijelölt hatályon belül kell, hogy essen maga a kérdés. Ez a 4-es, a 13-as és a 20-as uh, módosítom. Természetesen kereteket is kell szabni, az 5-ös az elektronikusan benyújtott kérdéseket korlátozza, maximum 5 egy hónap alatt, és ezután nem lehet már kiegészítő kérdéseket benyújtani. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat jó, ezt legalább egy évig ki kellene próbálni, és utána majd az elnök a kértekezete megvizsgálja, hogy ez hatásos volt ez a rendszer, vagy sem. Mint ahogy decemberben megvitattuk, a House of Commons-ben nagyon jól működött ez a rendszer, úgyhogy mint jó gyakorlatot esetleg ezt mi is átvehetnénk. Egyéb korlátok is vannak, például a 19-es módosítóban, maximum 200 szó lehet ez a kérdés, pontosan azért, hogy ne szerelmes levél vagy politikai nyilatkozat legyen belőle, hanem tényleg kérdés. Aztán a 15-ös kimondja, hogy maximum három alkérdés lehet, és nem több. Ami a statisztikai kérdéseket illeti, ezeket a kutatási központnak kell benyújtani, tehát az illetékes szerveknek, nem pedig a parlamentnek és el kell kerülnünk azt, hogy hasonló jellegű kérdésekkel bombázzanak minket, mert ezekkel már nagyon sokat szenvedtünk. Úgy gondolom, hogy ezek a módosítók valóban segítenek majd abban, hogy a szükségtelen kérdéseket ki tudjuk zárni, és akkor a képviselők maximálisan élhetnek a jogaikkal. Természetesen várom a megjegyzéseket a kérdéseket, és hogyha jól értettem, akkor az elnök is én vagyok, úgyhogy akkor most én fogom megkérdezni, hogy jelentkezzen az, akinek kérdése van. Dafur lesz az első. Köszönöm szépen, elnök asszony és jelentéstevő asszony. Köszönöm a munkáját. Természetesen én is eh, néhány módosító indítványt benyújtok, amelyek hasonlítanak az önére, és még nagyon sok lehetőség van arra, hogy megtaláljuk a kompromisszumot annak érdekében, hogy kialakuljon egy erőteljes és jól működő rendszer. Szeretnék rámutatni arra, hogy a 15. módosítóval kapcsolatban ezt úgy magyaráztam, hogy ez az indokolás része, tehát hogy szerintem mi a probléma lényege az írásban benyújtott parlamenti kérdésekkel kapcsolatban. 32%-a ezeknek a kérdéseknek összesen tíz képviselőtől származott, és 45 százalékát a parlament kérdéseinek összesen 20 képviselő nyújtotta be. És egy képviselő nyújtotta be, nyújtott be 900 parlamenti kérdést. Így tehát úgy érezhetjük, hogy néhány képviselő ahelyett, hogy az internetet használna, vagy a telefonját, hogyha valamit meg akar tudni, hogyha választ keres, elég tényszerű kérdésekre, vagy teljesen szakmai tényszerű kérdésekre. Nos, ezek a képviselők egyszerűen elindítanak egy eljárást, ami egy kérdés formájában, a bizottsághoz intézett kérdés formájában jelenik meg. Ez egy nagy költségekkel járó eljárás, az, hogy benyújtanak egy ilyen kérdést, illetve meg kell válaszolni a parlament kérdését. Ki tudtuk számítani, hogy megkaptuk ezeket az adatokat a bizottságtól. Úgy tűnik, hogy 4000 euró a költsége minden egyes a parlament által feltett kérdésnek. Ugyanis a bizottság csak akkor tud válaszolni egy kérdésre, hogyha az keresztül megy a testületi eljáráson, és ennek az eljárásnak a költsége a bizottság számára is nagyon jelentős. Természetesen a demokrácia nincs ingyen, ennek meg kell fizetni az árát, és nem szabad visszaszorítani, és elnyom meggátolni azokat, akik tényleg komoly politikai választ várnak politikai kérdésekre. De határozottan azt gondolom, hogy szigorúbban kellene a minőség ellenőrzést végezni, és valamit plafont, maximumot kellene meghatározni arra, hogy egy képviselő maximum hány kérdést tehessen fel. Azt hiszem, hogy a kompromisszumban majd meg tudunk egyezni abban, hogy mekkora legyen ez a, mi legyen ez a szám, ez a maximum. Arra is törekszem, hogy kibővítsük a parlamenti kérdések eljárását az Európai Tanács elnökére is. Ez már egy elég régi, régóta tartó vita. Van Rompuy úr készen áll arra, hogy válaszoljon a parlament kérdéseire, amelyek a saját személyes programjával függnek össze, de nem hajlandó arra, hogy olyan parlamenti kérdéseket válaszoljon meg, amelyek eh, az eh, Európai Tanácsra vonatkoznak illetve hogy az Európai Tanács nevében nem hajlandó kérdéseket megválaszolni. Reméljük, hogy majd a Van Rompuy úr utódját, akit majd ősszel neveznek ki, hát ezen a gyakorlaton javítani fog. Örömmel várom a vita folytatását. Köszönöm szépen! Azt mondták nekem, hogy nincs túl sok időnk, de természetesen nagy örömmel megadom a szót Janako asszonynak, utána pedig szeretném lezárni ezt a vitát. Marietta parancsolj! Köszönöm szépen, és gratulálok Zita ehhez a jelentéshez. Egyetértek DAF úr észrevételeivel. Néhány visszaélés a szóbeli és az írásban feltett kérdésekkel is összefügghet, ugyanis van néhány tagállamban néhány olyan dokumentum, amely szinte hihetetlen számú kérdést eh, erre nyújtattak be néhány tagállamban, néhány képviselő mindig ugyanazokat a kérdéseket eh, teszik fel. Ez különösen a szóbeli kérdésekre igaz. És ezért eh, az a helyzet, hogy az Európai Bizottság igazából már nem ad érdemi válaszokat, ez egy olyan eszköz kell, hogy legyen, aminek az alapján egy komoly politikai párbeszédet lehet folytatni. Máskülönben a parlamenti kérdések pusztán ilyen adminisztratív eszközzé válnak. Néhányan visszaének ezzel, kihasználják ezt az eszközt, hogy a saját tagállamát mondjuk jó színben tüntesse fel, de hát nem ez ennek az értelme és a célja. Persze óvatosan kell fogalmaznunk. Emlékszem még arra, hogy előző korábbi üléseken az volt a helyzet, hogy a kérdések 50%-át ketten nyújtották be. Ez nem szabad, hogy így maradjon. Ezzel nem fel kell lépni. Elnök. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Természetesen jobb kompromisszumokra én is eh, határozottan hajlandó vagyok. Köszönöm, hogy ha ennyi, akkor lezárjuk ezt a részt, és eh, abban a megtiszteltetésben van részem, hogy Csenelykő eh, kollégát megkérhetem arra, hogy a trilógusról számoljon be. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy rendkívüli szakbizottsági ülésünk volt, és lehetőségünk volt arra is, hogy találkozzunk a felelős miniszterrel is. Akkor megadom a szót az előadónak, és természetesen nagyon fontos, hogyha holnap árnyék előadói ülése, kerülhetne sor, azt is támogatom. Maritu, megadom a szót neked, tessék. Κύριε Πρόεδρε, θα γίνει μια συνάντηση των εισηγητών, διότι έχουμε μια... Köszönöm szépen. Lesz árnyék előadói ülés, hiszen eh, van kompromisszumos javaslatunk, amit a bizottság és a tanács nyújtott be. Már tájékoztattam a titkárságot arról, hogy holnap összeülünk. Úgyhogy a szöveget akkor újra megnézhetjük a görög elnökség alatt, amelynek az a célja, hogy megkapjuk február 19-ig a megbizatást. Tehát minden javaslatot össze kell hozni, ezek nagyon fontosak a tagállamok számára, és a sajtó is nagy érdeklődéssel követi e- a fejleményeket. Már összeálltunk, a tárgyalócsapat összeállt, megvizsgálta a szöveget, és holnaptól majd pontosabban meg tudjuk vizsgálni. Tehát lesz egy technikai jellegű párbeszéd, hogyha arra szükség lesz. Nos, a teljes mandátum, amelyet a görög elnökség ad, meg kell, hogy érkezzen, és akkor tudunk együttműködni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen én is. Andrew Jaff szeretne hozzáfűzni valamit, ha látom, ha jól látom, még más. Bronx úr, felírtam önt is a listára. Azt hiszem világosan elmondtam, hogyha valaki más akar szólni, de nem láttam önt, mind, de mindig megadom önnek a szót, semmi bajom nincs ezzel, csak kérem tiszteljék a, az elnököt is, és aztán én magam is szeretnék hozzászólni, Dafur és Bronx úr. Köszönöm, elnök asszony. Csak azt szeretném elmondani, hogy remélem, hogy a görög elnökség, sőt biztos vagyok abban, hogy a görög elnökség és a tanács hatékonyabbnak bizonyul majd a pár, a három oldalú tárgyalásra, mint az elődje, és folyamatosabbnak. Saját rendet kell, hogy kialakítsanak az előző trilógus, decemberi trilógus alapján, hiszen akkor már megállapodtunk abban, hogy az Európai Parlament egyetért a, tehát, hogy a mi oldalunk egyetért az intézményi résszel a csomagban, a csomag intézményi vetületeivel. Több nagyon fontos, lényeges olyan elem van azonban, amelyet még mindig meg kell tárgyalnunk. Ha előre akarunk lépni, akkor nagyon gyorsan kell azt tudnunk megtenni. Köszönöm, Bronsz Az jelentésével kapcsolatban szerettem volna elmondani valamit. Egyszerűen azt, hogy ahelyett, hogy számszerű számszerűen korlátoznánk az írásos kérdéseket, amelyeket benyújtunk a bizottságnak. Én szerintem azok, akik egész életüket kérdésfeltevéssel töltik, azok számára a publicitás fontos. Ugye valaki, aki 890 vagy nem is tudom hány kérdést tett fel. Én ezeket tegyük nyilvánosságra. Ki volt az az ember, aki ennyi kérdést, ez a magányos ember, aki barátok nélkül így akar kommunikálni a bizottsággal? Yeah, you're right, I... Teljesen igaza van nagy, nagy baj lett volna, hogyha nem halljuk ezt a megjegyzést. Érdekes, hogy ki lenne, de ez egy csapatmunka, úgyhogy nagyon sajnálom azt a kollégát, akinek ezt az egész gyakorlatot magának kellett végigcsinálnia, hiszen ez egy folyamatos munka. A sajtóban valószínűleg meg lesz majd a személy. Akkor nézzük most a politikai pártok finanszírozását és jelenlegi helyzetést. Igen, nagyon szorít az idő, de ennek ellenére van lehetőség arra, hogy a mandátum időszak ciklus végére befejezzük, és a decemberben az intézményi fejezet majd amúgy is valóban felgyorsít, illetve amúgy is felgyorsította a folyamatot. A parlamentnek időben kell felkészülnie akkor, hogyha megkapja a hivatalos tanácsi álláspontot és a bizottság dokumentumát. Repül az idő, és úgy gondolom, hogy sokkal többre van szükség, mint egy tárgyaló csapatülés az összes fejezet végle, végig tárgyalásához. Nagyon fontos, hogy komolyan vegyük mindezt. Ez az egyik legfontosabb téma a szakbizottságunk előtt. Ezzel tudjuk bebizonyítani azt, hogy nagyon jó munkát tudunk végezni. Söplin úr is szeretne hozzászólni, úgyhogy megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Uh, I will continue in English. Simply to say that... Angolul folytatom. Szeretném elmondani azt, hogy mindennel egyetértek, ami elhangzott, de amit a görög elnökség mondott legutóbb, az helyes. Valóban reméljük megérkezik a teljes, hamarosan megérkezik a, a teljes körű mandátum. Hát februárról beszélünk, ami nagyon-nagyon késő. De mégiscsak talán elmondjuk el azt, hogy jelentős ellenzék van még mindig a tanácson belül az egész projekttel szemben. Nem lesz könnyű. És nem akarok erről vitatkozni, de talán lehet, hogy az egész projekt porba hull ami hatalmas felesleges munkát jelentene. De nem beláthatatlan az, hogy ha ilyen politikai ellenállás lesz a tanácsban, akkor megpróbálják majd a választások utánig elhúzni. És eh, a következő parlament dolga lesz ez. Köszönöm szépen. Természetesen nagyon fontos mindez, amit elmondott teljesen más parlament lesz, nem lesz abszolút többség. Nos, mivel nem látok senki mást, aki hozzá kívánna szólni, akkor hadd kérjem most meg az előadót, hogy foglalja össze a vita eredményét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, abban egyetérthetünk, hogy eh, amit már decemberben megállapítottunk, az továbbra is érvényes. Mint hogyha félreértés lett volna. A titkárság csak egyszer utalt arra, illetve még egyszer utalt arra, amit már mindenki tudott, hogy eh, a decemberben megállapodás volt, úgyhogy nem kell ezen már tovább gondolkozzunk, nem is gond ez. Nincs gond, újra találkozunk, megállapodunk, eh, arról, hogy mikor. A pártok finanszírozását azonban még egyszer újra meg kell tárgyalni. Erre fel kell készüljünk. Amit Söpflin úr most érintett és említett, arról valóban el kell gondolkozzunk. Valószínű, így igaz, valószínű, hogy nagyon merev ellenállás lesz a javaslattal szemben a tanácson belül, és egy, egy széles front. Meg kell majd próbáljuk azonban a saját mandátumunk keretein belül mégis a plenárison szavazásra vinni, hogy az új parlament Hát az új parlament az egy másik történet, nem tudjuk, hogy hogy fog az új parlament kinézni, de mégis talán fontos az, hogy a parlament tartsa magát ahhoz, ahhoz, tartsa magát ahhoz, amiről határozott, még hogyha nem sikerül az elnökségnek, akkor is. Biztos vagyok abban, hogy teljes mértékben támogatjuk mindazt, amit elmondott és összefoglalt. Sem Cassini úr, sem Scholz úr nincsenek itt, úgyhogy Tíz perc szünetet szeretnék felajánlani. Ó, az elnök úr itt van, remek, éppen most ért be az elnök úr. Egy perc szünet. Cassini úr, az ön jelentése. Okay. So as the president, he... Mivel itt van az elnök úr, akkor megvárjuk, hogy hogy dönt. Okay. As I told you, Mr. Scholz is going to... Ahogy mondtam, Scholz úr pedig némi késéssel jön majd. Szeretném megismételni, hogy szívből remélem, hogy a titkárság meg tudja szervezni a politikai pártokról az árnyék előadóknak a megbeszélését, mert nagyon fontos, egy unikális felfogás, egy fantasztikus jelentésről. So, Let's see what happens. Nézzük, mi lesz. Várom az elnök instrukcióit. Okay, so the final instruction uh, from... Az elnök uh, instrukciója, amelyet szigorúan betartok, az az, hogy fél órás szünetet tartunk, tehát fél óra múlva folytatjuk. Emberek vagyunk, sajnálom elő fordul, hogy ott van a szünet, ahol nem számítunk rá. 30 perc múlva folytatjuk pontosan.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

Allora riprendiamo i lavori dopo questa pausa. Kedves kollégák, akkor a szünet után kezdjük újra a munkát. elnézést kérek a nagyon sok szünet miatt, de nem csak az én hiányzásaim miatt kellett beiktatni ezt a szünetet, hanem egy másik kolléga miatt is. Megpróbáltuk egy kicsit megváltoztatni a napi rendet, hogy értelmesebben tudjunk dolgozni. Most annyit tudunk tenni, hogy a tízes meg a kilences napirendi pontot felcseréljük, és akkor először jön az enyém, a tízes a parlamentről és a nemzeti parlamentekről, és utána vesszük majd a kilencest, a trojka az eurozóna bizonyos országaiba való beavatkozásáról. Tehát akkor Kezdjük a tízessel, az enyémmel. Hát így most már a szünetekkel nincs is olyan rengeteg időnk, ezért úgy gondolom, hogy nem én fogok beszélni a tízes napirendi pontról, hanem csak néhány megjegyzést fogok elmondani, és utána a kollégáknak megadom a lehetőséget, hogy hozzászóljanak. Egyébként nagyon sokat beszéltünk már az én napirendi pontomról, és voltak már jelentések, többek között Elmar Brock is készített egyet a Parlament és a nemzeti parlamentek kapcsolatáról, aztán Napolitano is írt már egy pontosan ilyet 2002-ben, és Nájc asszony is, tehát már számos jelentés született ebben a témában, és akkor most az enyém lesz a legújabb ebben a sorban. Elindítottunk egy gondolkodó csoportot is a jelenlegi mandátum elején. Ez a csoport két évig dolgozott az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek kapcsolatán, és természetesen egy záró dokumentumot is készítettek, ezt is figyelembe vettem. A Napolitano jelentésnél a legfontosabb kérdés az volt, hogy legyen-e e egy, egyfajta második kamara, amely a nemzeti parlamentek képviselőiből állna fel, de ezt a Maastrichti szerződés idejében elutasították, mert sokan úgy gondolták, hogy a Napolitánó jelentésnek ez a tervezete csak lelassítaná és megbonyolítaná a döntéshozatalt. Ezt a második kamarát tehát akkor elutasították. Aztán a nemzeti parlamentek és a tanács kapcsolatáról is volt már szó ezekben a régebbi jelentésekben. Itt nagyjából ugyanaz az eredmény volt, mint a parlament második kamarájával kapcsolatban. Ez már a Brock jelentés idejében történt, ugyanis itt tulajdonképpen az volt az ötlet, hogy a tanácssal legyen szorosabb kapcsolatban a nemzeti parlament, vagy legyenek szorosabb kapcsolatban a nemzeti parlamentek, hogy így jobb együttműködés valósuljon meg. Tulajdonképpen a nemzeti parlamenteknek a nemzeti szinten történő jog átültetéssel kell foglalkozniuk, ezért ezt a javaslatot is akkor elutasították. Na most, hogy mi az újdonság az én jelentésemben? Igazából kettő dologról kell beszélnünk. Az egyik az, hogy a Lisszaboni szerződés milyen újításokat hozott, és hogy ezeket sikerült a gyakorlatba átültetni melyek azok a területek, ahol esetleg módosításra van szükség, vagy pedig hatékonyabb végrehajtásra. De van ennél egy nagyra törőbb célkitűzésem is. A nemzeti parlamentekre is vonatkozik számos előírás, szabály, de nem volt egy általános célkitűzés, mondjuk a Lisszaboni Szerződés 12. cikke amely egyértelműen kimondja, hogy mi a nemzeti parlamentek szerepe, és itt van az egyes számú protokoll is, ami szintén erről szól. Sokkal szisztematikusabb, dogmatikusabb megközelítésbe kellene helyezni a nemzeti parlamentek szerepét. Úgyhogy mindezeket az ötleteket, dokumentumokat kellene összefoglalni, egyfajta szintézisbe hozni, és akkor lehetne egy darab dokumentum, amely egyértelmű iránymutatást nyújt abban, hogy hogyan kell kapcsolatot tartani a nemzeti parlamentekkel. Egyelőre ezeket az eredményeket nem tudtuk elérni, és a Lisszaboni szerződésnek is csak bizonyos lépéseit valósítottuk meg. A helyzet egyelőre tulajdonképpen átmenetinek tekinthető, ezért jó lenne, hogyha legalább az alapvető célkitűzéseket jobban látnánk. Általánosságban el kell gondolkodnunk azon, hogy mi legyen a szerepe mi legyen a szerepük a nemzeti parlamenteknek egy ilyen európai parlamenti egységben és felépítésben. Nem csak a Lisszaboni szerződés 12-es cikkét kell figyelembe venni, ahol a nemzeti parlamentek aktív szerepéről van szó, hanem számos más dokumentum is kapcsolódik ehhez a kérdéshez. Például a Német Alkotmánybíróság 2009. június 30-i határozata. Nézzük meg, hogy milyen kifejezés szerepel a 2009. június 30-i határozat, bírósági határozat preambulumában, és hogy ott hogyan határozzák meg az európai integrációt, illetve az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek kapcsolatát. Természetesen a nemzeti parlamentek a legevidensebb demokratikus dimenzióját képezik az Európai Uniónak, a tagállamoknak, tehát a velük való kapcsolattartás mindenképpen nagyon fontos. Sokszor elhangzik az, hogy Európát közelíteni kell a polgárokhoz, de mégis mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy el kellene érnünk, hogy a polgárok érdeklődjenek, lelkesedjenek Európa iránt és úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek a legalkalmasabbak ennek a szerepnek az eljátszására. Tehát én tulajdonképpen az Európai Parlament szinte leányvállalatainak vagy fiókjainak tekintem ebből a szempontból a nemzeti parlamenteket. A nemzeti parlamentek nagyon sokat segíthetnek a polgárokkal való kapcsolattartásban. A Lisszaboni szerződés számos új kitételt előír, és számos tekintetben megerősítette az Európai Parlamentet. A parlament most már sokkal erősebb szereplője az európai politikai szintérnek, mint amilyen a Lisszaboni szerződés előtt volt. Bizonyos jogok most átkerültek az Európai Parlamenthez, de nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a nemzeti parlamentekre milyen kihatással volt a Lisszaboni szerződés, illetve a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásra. Egészen konkrétan a 48-as cikkre gondolok, és a konventben való részvételre, valamint a ratifikációs kötelezettségre. Itt igen komoly átalakulás történt a nemzetközi jog szempontjából. Ugyanez vonatkozik az új tagállamok felvételére is. Igazából ezekben a tekintetekben nem is vagyok feltétlenül ebből a szempontból nincsenek is feltétlenül aggájaim, csak attól tartok, hogy egy kicsit esetleg túl sematizáljuk a parlament bizonyos hatásköreit. Meg kell néznünk, hogy melyek azok az esetek, amikor a nemzeti parlamentek közvetlen kapcsolatba léphetnek a tanácssal vagy a bizottsággal. Ez nyilván szerepel a Lisszaboni szerződésben is. Egészen pontos szabályok ugyan nincsenek de amikor például a Lordok házában felvetették, hogy nekik egyáltalán nincsen joguk a közvetlen kapcsolattartásra, az így kimondva nem volt igaz, mert tagállamok csoportjának, ország csoportoknak igenis van közvetlen kapcsolattartási lehetőségük. És ezen kívül van még egy második közvetlen kapcsolattartási lehetőség is, a bizottsággal és a tanácssal, a parlament kihagyásával, a nemzeti parlamentek kapcsolatba léphetnek, ez a szubszidiaritás kérdése. Vannak olyan területek, ahol ez nem lehetséges, de vannak olyan területek, ahol igenis a nemzeti parlamentek a tanácssal és a bizottsággal közvetlen kapcsolatba léphetnek szubszidiaritási kérdések megvitatására. Aztán itt vannak a parlamentközi konferenciák is, mint a kapcsolattartás megfelelő lehetőségei. Itt van a COSAC, itt van a biztonság és külpolitikai együttműködés és konferencia, itt van az új konferencia, amit a 13. cikk alapján fiskális kérdésekben indítottunk el. Ez egyébként egy olyan kezdeményezés, ami még csak most indult el, de már folyamatban van. Tehát igenis vannak közvetlen kapcsolattartási lehetőségek. Úgyhogy el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudnánk a parlamenti kapcsolattartást szisztematikusabbá tenni. Milyen rendszerre van szükség? Összességében demokratikusabb rendszerre van szükség, talán szükség lenne két kamarára, az európai polgárok és az európai államok jobb képviselésére, képviseltségére. Megvizsgáltam a federális országokat, Argentinát, Brazíliát, Indiát, Svájcot, természetesen az Egyesült Államokat, és Németországot is, és megnéztem, hogy ezek a szövetségi államok hogyan működnek, nyilván a rendszer teljesen más. Itt a nép képviseletét vizsgáltam ezekben a szövetségi rendszerekben, és megnéztem, hogy a nemzeti parlamentek milyen szerepkörrel bírnak, hogy a központi parlamentnek esetleg kevesebb hatásköre van-e, és a különböző szövetségi kormányoknak, illetve az Egyesült Államokban maguknak az államoknak milyen szerepköre van. Ezt is megvizsgáltam tehát a szövetségi felépítésű államokban. A belső politikai ellenőrzést is vizsgáltam. Ezekben az államokban és azt is megnéztem, hogy az Európai Unióban hogyan működik ez, és úgy vélem, hogy jogi szempontból a különböző intézmények közötti kapcsolattartást sokkal hatékonyabbá lehetne tenni. A tagállamok képviseltségét ugye a tanácson belül behatárolják a szabályok, de a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartás esetében vannak még eldöntetlen kérdések. A nemzeti parlamentek tulajdonképpen sok tekintetben csak korlátozott jogokkal rendelkeznek, amikor az Európai Parlamenttel tartanak kapcsolatot, de hát akkor ugye megkérdezhetjük, hogy mire jók ezek a különböző konferenciák, mire jó a kozák. Ezek arra jók, hogy tapasztalatot, információt lehet cserélni, és hogy az Európai Parlament megszerezze azokat az információkat, amelyeknek birtokában hatékonyabban és helyesebben tud dönteni. Tehát a döntés igazából itt születik meg, de azzal, hogy a nemzeti parlamentek véleményét is kikérjük az európai kérdésekről, nagyon sokat tanulhatunk, és ez hozzásegíti az Európai Parlamentet ahhoz, hogy olyan döntéseket hozzon, amely megfelelőbb és jobb a nemzeti parlamentek szempontjából is. Tehát ez a fajta konzultatív tanácsadói szerep a nemzeti parlamentek szempontjából egyáltalán nem elhanyagolható, sőt ez rendkívül fontos. És hogy milyen egyéb szerepekre még kell még kitérnünk, nos hát meg kell néznünk az európai polgárok szerepét is. Kölcsönös információ áramlásnak kell megvalósulnia a polgárok és az Európai Parlament között. Tehát nem csak a 12. cikkre gondolok, hanem más cikkekre is a szerződésben, amelyek lehetővé teszik, hogy a parlament ezt a fajta tájékoztató szerepet, politikai tájékoztató szerepet hatékonyabban el tudja látni az európai polgárság irányába. A közvetlen együttműködés a nemzeti parlamentekkel szintén segítséget nyújt abban, hogy jobb legyen a kapcsolattartás a polgárokkal. A Eurojust, a Europol esetében is rendkívül fontosak ezek az együttműködések. Tehát, hogyha az Európai Parlament szoros kapcsolatban van a nemzeti parlamentekkel, akkor a többi európai intézmény irányába is tolmácsolni tudja a nemzeti parlamentek véleményét. Hiszen az európai polgárokat tulajdonképpen a nemzeti parlamentek képviselik a legjobban, és nem csak az Európai Bizottságnak kellene azon dolgoznia, hogy hogyan tud hatékonyabban kapcsolatot tartani a polgárokkal, hanem az Európai Parlamentnek is, méghozzá a nemzeti parlamentek szócsövén keresztül. Vannak bizonyos dolgok, amelyek már megfelelő szabályozást kaptak, például a kozakon belül a szubszidiaritás elve. A szubszidiaritás ellenőrzése rendkívül fontos kérdés. Ezzel kapcsolatban az én véleményem a következő. A tegnapi napon Pernisé, ha jól emlékszem, egy német professzor érintette is ezt a kérdést, és elmondott egy elég egyértelmű definíciót azzal kapcsolatban, hogy ő hogyan értékeli a szubszidiaritás elvét a nemzeti parlamentek és az európai intézmények együttműködésében. És ez rendkívül érdekes volt ez a definíció. Mindenképpen pozitív oldalról kell figyelnünk az eseményeket, és nem az akadályokat nem az akadályokat vagy a fékeket kell néznünk, hanem azt, hogy milyen hozzáadott értéket találhatunk a nemzeti parlamentek és az európai parlament együttműködésében. Nem arról van szó, hogy sárga lapot vagy piros lapot kellene osztogatni, hogyha valami nem megfelelően működik a jogalkotási rendszerben, hanem arra kell koncentrálnunk, hogy a bizottság, a tanács és a parlament a lehető leghatékonyabban figyelembe tudja venni a nemzeti parlamentek véleményét, itt természetesen egyfajta közvetlen együttműködésről van szó, és nem arról, hogy a nemzeti parlamentnek kérnek valamit, amit, a tagállam, amit az Európai Parlamentnek feltétlen végre kell hajtania, hanem tanácsadóként léphetnek fel. És még egy pillanatra visszatérve a kozákhoz, van itt egy alapvető probléma a kozák működésével kapcsolatban. El kell döntenünk, hogy ez egy általános vagy egy specifikus szerv akar lenni. A koszek működését alapvetően ugye előírja a szerződés. Ez szinte az egyetlen olyan konferencia, amelynek a pontos működési szabályai le vannak írva, például a szavazásra vonatkozó szabályok. Na most mire is jó a kozák, hogyha vannak más konferenciák, hogyha léteznek más fórumok, amelyek megvitatják mondjuk a védelmi és biztonsági kérdéseket, vagy a gazdasági kérdéseket. A bizottságnak egy kicsit jobban kellene ösztönöznie a kozák megfelelő működését. Ezek azok a kérdések, amelyeket szerintem fel kell tenni ennél a napirendi pontnál, és természetesen várom a kollégák véleményét. mindenképpen meg kell kísérelnünk leegyszerűsíteni a rendszert. A nemzeti parlamentekkel foglalkozó munkacsoport megpróbált már számos egyszerűsítést javasolni, például az ülések rendszerességével kapcsolatban, aztán azzal kapcsolatban, hogy kinek mi a feladata, hogy le kellene egyszerűsíteni a feladatokat, hogy konkrét problémák megoldásával kellene foglalkozni, és nem pedig általános kérdésekkel. Úgy gondolom, hogy a kozáknak kellene, ha fogalmazhatok így, beállítani az európai integráció szintjét. És minden évben ugye van két ülés, ahol specifikus kérdéseket lehet megvitatni, és akkor meg kellene nézni, hogy az európai integráció irányába hány lépést tettünk előre, milyen akadályokkal kellett szembenéznünk, milyen problémákat kellett megoldanunk. Mert hogyha nem így járunk el, akkor a koszák előbb vagy utóbb tulajdonképpen elveszíti a létjogosultságát a számos parlamentközi fórum és konferencia között. Ezt a néhány dolgot szerettem volna elmondani, és akkor várom a kollégák véleményét. Még egyszer hangsúlyozom, hogy konkrét kérdésekre adott konkrét válaszokra kell koncentrálnunk. Remélem, hogy az én ötleteim is, az én gondolataim is kikristályosodnak a jelenlegi vita folyamán, és úgy gondolom, hogy a legközelebbi kozakülésen, Aténban szintén felmerülnek majd pontosan ugyanezek a kérdések és újra és újra meg kell vizsgálnunk, hogy a nemzeti parlamentek mit várnak az Európai Parlamenttől, és akkor most már tényleg megadom a szót a kollégáknak. Söpfrin úr lesz az első. Thank you, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük a rendkívül érdekes előadását. Úgy tűnik számomra, hogy nagyon komplex kérdéseket vizsgálunk, a legitimáció, hatékonyság, eredményesség európai és tagállami szinten egyaránt. Érdemes látni azt is, hogy az összetettség részben a valóságból adódik. A nemzeti parlamentek fontos szereplők, érintettek, nemzeti szinten nyilván, de európai szinten is. És az a kérdés merült fel bennem, hogy ez mennyire lett sikeres. Az ugyanis világos, hogy a valósággal való ütközés lehetősége ebbe benne van. Ön említette a korszakot. Szerintem érdemes feltenni ezt a kérdést is, hogy mennyire jól működik a korszak. Eleget tesz a feladatának, teljesíti a célokat. Úgy tűnik, hogy a Lisszaboni szerződés ugye az Európai Parlamentet nagy jogkörökkel, hatáskörökkel ruházta fel, de a nemzeti parlamentek közül többen úgy látják, hogy ezzel ők veszítettek a hatásköreikből. És ez még nehezebbé teszi azt, hogy hatékonyan lehessen koordinálni az európai és a nemzeti parlamenti szinteket. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a nemzeti parlamenteknek eh, milyen perspektívái vannak eh, az Európai Parlamenttel összefüggésben. Van itt valami konfliktus potenciál, amit tisztázni kellene? Eh, kétszeres hatásköröket láthatunk itt, tagállami, illetve európai szinten és szerintem a legitimáció intenzitása is eltérő a tagállami, illetve az európai szint között. Bizonyos mértékben ez visszavezetne minket a tegnap délutáni eszmecseréhez. Azt javasolnám, hogy abból induljunk ki, hogy az európai kormányzás mind a két szinten zajlik, de sok eltérés van a tekintetben, hogy ez a governance hogyan valósul meg, bármilyen szinten is történjen. Az igazi kérdés, az utolsó kérdésem, amit fel akarok tenni, az az, hogy nagyobb, komolyabb egyeztetésekre lenne szükség az európai és a tagállami szintű irányítás, kormányzás között, hiszen itt megosztott szuverenitásról van szó az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. Ez mindenképpen nehéz feladat, de minél nagyobb egyértelműséget teremtünk, annál nagyobb lesz a valószínűsége annak, valószínűsége annak hogy ez a két szint az együttműködés pozitív hatásokat fejt ki. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a jelentés, illetve a sok kérdés, téma, amit érintett az elnök úr, nagyon sokrétű. És ez a kérdés, amivel foglalkozunk, szintén nagyon sok elemmel, komponenssel rendelkezik. Több rétegű kérdéskörről van szó. Nagyon sok megállapításával egyetértek, de szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy különösen az időpont, amikor is ez a jelentés megszületett, különösen lényeges. Nincs túl sok időnk, hogy pontot tegyünk ennek a dolognak a végére, és éppen ezért nekem az a véleményem, hogy meg kellene próbálnunk ennek a jelentésnek a tárgyát, a témáját ezeket a lehető legnagyobb mértékben karcsúsítani, és két dolgot mindenképpen külön választani. Az egyik dolog az alkotmány, az intézményi valóság, a gyakorlati modalitások, ahogyan mindez a, megvalósul. Egy másik szint pedig az a kérdéskör, hogy hogyan értékeljük, érzékeljük önmagunkat egy olyan diskurzus során, amely részben ideológiai töltetekkel, töltettel is rendelkezik, részben pedig arra is rávilágít, hogy eltérőek a nézetek, a vélemények egy olyan szerződéssel kapcsolatban, ami pedig eléggé egyértelmű. Azt hiszem, egy elmélyült vitára lesz szükség, ahogyan Söpflin kollégám is erre rámutatott. Bennem még az a kérdés is felmerül, hogy vajon mit lehetne elhagyni, vagy mit kellene elhagyni a jelentésből. Ön is említett néhány ilyen dolgot. Jobban kellene talán koncentrálni arra, ami a szerződésben nagyon egyértelműen rögzített elem. Nincs, nem lehet szó itt aszimetriáról, és a nemzeti parlamentek hatáskörei nagyon jól elkülönülnek. Talán van itt egy-két kivétel, de azért alapvetően az a helyzet, hogy nagyon egyértelműen rögzíti a szerződés a nemzeti parlamentek eh, szerepét, eh, legitimációjuknak a eh, miben létét, és természetesen az EU-ban is egyértelműen a szubszidiaritás elvének a fontosságát hangoztatjuk, mindig a jogi kereteken belül mozgunk, és gondoskodnunk kell arról, hogy az egyensúly nehogy felboruljon, vagy ne legyen olyan veszély, ami esetleg az egyensúly felborulásához is elvezethet. Jogi intézményi kérdésekkel behatóan kell foglalkozni. A szerződés elég pontosan fogalmaz, költségvetési ellenőrzés, a parlament feladata, a parlament legitimációját a választások során nyeri. Ezt az egész architektúrát, ezt a felépítményt már elég stabilan kialakítottuk, így a nemzeti parlamentekhez képest is. Ez a struktúra talán nem mindig első pillanatra átlátható. A szerződésnek van egy-két olyan cikke is, ami talán nem kristálytiszta. Itt elég kartediánus besorolások is előfordulhatnak, de végső soron azt mondhatjuk, hogy a valóságban ahogyan a nemzeti parlamentek, illetve hogy az Európai Parlament működnek, annak megvannak a nagyon egyértelmű szabályai, az elkülönülő hatásköröket a szerződés elég egyértelműen rögzíti. Ellentétben önnel én nem gondolom azt, hogy a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament egyfajta tanácsadójaként kellene, hogy működjenek. Ezt én túlzásnak tartanám. De azt is le kell szögezni, hogy ami a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament hatásköreit, kompetenciáit illeti, itt természetesen ennek fontos része a jó gyakorlat cseréje, ez alapvetően a kozak feladata is, de nincs alkotmányos, vagy nincsenek intézményi szándékok, amelyek arra irányulnának, hogy egyfajta ellenőrzési funkciót is betöltenének ezek a nemzeti parlamentek a, éppen ezért nekem az a meggyőződésem, hogy azért elég nagy fantázia kell ahhoz, hogyha valaki azt mondja, hogy egyfajta új legitimáció is adott most már a nemzeti parlamentek vonatkozásában. Megvannak a megfelelő eszközeink, melyeket alkalmazunk, Említhetném a védelmi politikát, vagy a parlamentközi együttműködést a 13. cikk kontextusában, és eh, ahogyan ez előre látható volt, eh, ezek hasznos, eh, fontos elvi eszközök, de ezek nem jelentenek alternatív pólust a parlament működéséhez képest. És tulajdonképpen eh, rendelkezésre állnak eh, konszolidált adatok, ezek is iránymutatásként szolgálhatnak a kölcsönös elismerés kapcsán. És feltehetjük azt a kérdést is, hogy hogyan tudnánk eh, tovább javítani a dolgokat, optimalizálni, hogyan lehetne a parlamentek közötti együttműködést hogyan lehetne ezt tényleg optimálisá tenni. Szerintem nem kell törekednünk egy nagy, meg méreható reformra, amikor az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek együttműködésről beszélünk. Ez szerintem elég jól definiált feladat. Dafur nagyjából, és egészében egyetértek Galtieri kollega által elmondottakkal. Szerintem is túl korai lenne újra értékelni, elővizsgálni a Lisszaboni szerződésben rögzített formulákat, amelyek a nemzeti parlamentek és az EU eh, kapcsolatrendszerét írják le. Még mindig az első szakaszban vagyunk, azaz a Lisszaboni szerződés alapján most rendezkedünk be, és ez egy olyan stádium, egy olyan szakasz, ami véleményem szerint azért bonyolult, mert közben jött a pénzügyi gazdasági válság. Tulajdonképpen látok egy nagy kockázatot is, hogyha most megpróbálnánk itt felnyitni ezt az egész kérdéskört. Tudjuk, hogy választások előtt állunk, májusban lesznek az európai parlamenti választások, és ezek a legpolarizálóbb választások lesznek a parlament történetében, a federalisták és a nacionalisták közötti küzdelem nagyon éles. Elég sok az érzékenység néhány nemzeti parlament részéről a szuverenitás kérdése kapcsán. Ez, ez, ez nagyon akut, és akár szélsőséges formákat is ölthet. Fox úr például azt mondta, hogy hogy nagy változások jönnek. A parlament konzervatív képviselőinek, a Westminsteri képviselőknek 95%-a felhívást intézett az ügyben, hogy a nemzeti parlamentek kapjanak vétójogot minden európai jogszabályjal kapcsolatban. És több olyan politikai párt is van, akik a választási kampányban arra fognak törekedni, hogy jöjjön létre egy harmadik kamara egy assemblage a nemzeti parlamentek képviselőiből, akik eh, felhatalmazást kapnának eh, arra, hogy eh, ennek a háznak, az Európai Parlamentnek a munkáját, illetve a második kamerának a tanácsnak a munkáját felügyeljék. Nagyon nagy elővigyázatosságra van szükség, ha pont most megint elkezdünk foglalkozni ezzel a kérdéssel. És minden bizonyal strukturált módon gond, nagy elővigyázatossággal kellene konzultálni a nemzeti parlamentekkel, hogy megtudjuk ők mit gondolnak erről, még mielőtt saját magunk valamilyen módon leírnánk a helyzetet, vagy következtetéseket vonnánk le. Az a gondolat, hogy a lehetőleg szorosabb együttműködésre kell törekedni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között, tulajdonképpen a konvent tapasztalataiból eredeztethető. És véleményem szerint Vissza kell térnünk a konvent kereteihez, amint ezt e, észre módon megtehetjük, annak érdekében, hogy megreformáljuk e, a szerződést. E, de 14 után az előtt ezt nem tehetjük meg. Bátorító azonban, és bár biztatói el az ön jelentésével kapcsolatban, hogy a hogyha arra hívjuk fel a miniszterek tanácsát, hogy egy kicsit parlamentibb módon dolgozzanak, és a pártpolitikai viselkedés, illetve kultúra jobban legyen tetten érhető, amikor a miniszterek tanácskoznak és szavaznak a tanácsban. Ami pedig a kozákat illeti. Itt az a kérdés vetődött fel, hogy az Európai Parlament teljes jogú szereplő legyen-e a koszákban. Szerintem nekünk ott kell lenni, hallatni kell a hangunkat, és együtt kell működnünk, de rendkívülinek tartanám azt, hogy az Európai Parlament Kodekon részvelő delegációja részt venne a döntéshozatali folyamatban, és az, azután ezeket a döntéseket elküldenék nekünk ide az Európai Parlamentbe, illetve a bizottságnak. küldenék ezeket az állásfoglalásokat, vagy határozatokat, vagy következtetéseket. Szerintem ez egy ilyen körkörös eljárás lenne. Nem igazán méltóság teljes, és nem is lenne ez hatékony. Ezért szerintem két olyan terület van, ahol a jelentésben talán meg lehetne nyitni további viták előtt a lehetőséget. Gurmai asszony. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon sok időt töltöttünk most azzal, hogy a gondolatait meghallgassuk, és természetesen a konkrét javaslatokra is várunk. Nagy örömmel hallottam azonban a többi kollégám kommentárját is. Ami a nemzeti parlamentek részvételét illeti a Lisszaboni szerződés és az intézmény és kormányzati fejlemények miatt, például az európai szemeszterre gondolok, nos ez az egyik legfontosabb elem, amit az interparlamentáris kapcsolatok között erősíteni, nagyon érdekes jelentés volt arról, hogy a koszakot hogyan lehetne erősíteni. Martinez <clears throat> alelnöke volt erről érdekes vitánk. És ez nagyon fontos vita volt ebből a szempontból is. Komplex kérdés ez, amit a, továbbra is folytatni kell a tárgyalásokat ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom figyelembe kell venni, vegyük egyrészt a szerződés szellemét, másrészt pedig a szükséges parlamenti vizsgálatot, valamint a visszajelzéseket és az eddig erőfeszítéseket ennek kapcsán. A jelentés gyakorlati együttműködést is hangsúl, hangsúlyoz. Figyelembe kellene vennünk azt is, hogy a Nemzeti Parlament és az Európai Parlament közti között eltérő a, a környezeti lég, a környezet és a, az Európai Parlament igazi hatalommá vált erővé, és vannak olyan nemzeti parlamentek, amelyek nem örülnek ennek. Egyetértek Dáfúrral a koszakra vonatkozóan. Úgy gondolom én is, hogy meg kell, hogy tartsuk a helyzetünket, és mint ön a kozák társelnöke, tisztelt elnök úr, úgy gondolom hatalmas tapasztalata van arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják ezeket a kérdéseket megoldani. Természetesen Martin az elnökkel együttműködve kell ezt meghatározni. Rendkívül fontos, hogy abszolút profi, világos üzenetet jelentsen a jelentés, és nagy örömmel várom már, hogy elolvashassam. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az igen átfogó bevezető megfontolásokat is. Azt követően, hogy most egy első eszmecserét folytatunk erről a kérdésről, ha lehet, én is néhány alapvető pont, szempontot vetnék fel ebben a vitában. Úgy tűnik, hogy pragmatikus eljelentésben jelentésben az, hogy, és ezt továbbra is tenni kéne, hogy erősen a jelenlegi szerződéses helyzetre kell összpontosítani, és arra, ami e- ennek keretében lehetséges és észszerű. Saját frakcióm nevében is szeretném elmondani azt, hogy minden nem kielég, tehát annak ellenére, hogy ez a szerződéses helyzet sok szempontból nem kielégítő, és annak ellenére, hogy a visszakormányosítás és parlamentmentesítés nagyon sok fontos politikai területen tapasztalható. Úgy gondolom, hogy ennek ellenére nem lehet tehát az a megoldás, hogy hibrid parlamenten vagy kamarán kívüli új grémiumokat hozzunk létre, amelyek amelyek a munkát elvégeznék, annak ellenére, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy az egyetlen állampolgárok által választott parlamentet kellene, hogy ezeket ellássák. Ezek a szervek gyengítenék a mi parlamentünket. Nem szabad tehát olyan szerveket létrehozni, amelyeknek nincsen jogalapja. A koszáknál már látszott a viták során, hogy mindig űrt hagy maga után az, hogyha csak azért találkoznak, hogy véleményt cseréljenek. Meg kellene azonban nézni, hogy milyen módosításokra lenne szükség a szerződésekben. A, olyan módosítás, amely a parlamentünket, a közösségi módszert gyengíti és új szerveket talál ki, nem a megoldás. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti parlamenteknek abszolút központi és egyre fontosabb feladatot kell ellátniuk. De ezt a feladatot a saját kormányzatukkal szemben gyakorolják, és ezért ez a tanács ellenőrzési szerepe fölött áll. Mi a parlamenti funkciót látjuk el európai szinten. A két funkció összemosása nem visz tovább, épp ellenkezőleg. Nagyon fontos azonban véleményem szerint az is, hogy a konkrét együttműködést, ezt a véleménycserét vagy információcserét a parlamentek, a nemzeti parlamentek között egyrészt, másrészt a nemzeti parlamentek és mi közöttünk erősíthetjük. Azt, hogy a, hogyan lehet lefolyását tekintve többször találkozunk, vagy jobban találkozunk. Többször részt vettem a koszaküléseken, az interparlamentáris konferenciákon, és meg kell, hogy mondjam, hogy az, hogy a nemzeti parlamentekkel beszélünk-e, vagy a mi, ennek a háznak a, a képviselőivel, korlátozott az ilyen jellegű formális találkozók iránti lelkesedés. A diskurzív, problémaorientáltabb ülésekre azonban lehetőség van, ezeket meg lehetne szervezni. Sok minden van természetesen a hagyományok fogságában, de úgy gondolom, hogy a valódi vitákra, valódi eszmecserékre az ilyen jellegű rendezvényeken kevésbé van mód. Van azonban némi bizarr vagy furcsa is, hogy mi két napra meghívtuk a nemzeti parlamentek képviselőit, 150 nemzeti parlamenti képviselő van talán 80 vagy 100 méterre most, pontosan azért, hogy a velünk való együttműködésről tárgyaljanak az eurozóna irányítás és bankunió kérdésében, meg egy sor egyéb kérdésről is tárgyalnak. És mi, <laughs> nekünk tegnap meg ma van ülésünk, és éppen ezért nem tudunk a velük való tárgyaláson részt venni. És kapcsolat nélkül próbálunk a nemzeti parlamentekkel való kapcsolat nélkül próbálunk most megoldani. Pontosan arról beszélünk, hogy hogyan lehet velük jobban tárgyalni. Talán ezeket a, a dolgokat a házon belül is jobban kellene akkor időrendileg beol, beosztani. Hát ez is azt mutatná, hogy komolyan vesszük, hogyha meghívjuk a kollégákat, természetesen komolyan bennük a, veszük a mostani ülést is, csak nem, a kettőt nem ugyanarra az időpontra kellene napirendre tűzni. Nagyon figyelmesen hallgattam az elnök úr megfontolásait. Amikor arról beszélt, hogy hogyan kell az intézményi hálózatot, egy szerkezetet továbbfejleszteni. A jelentés végén úgy gondolom az is fontos, hogy legyen egy kitekintés is, és adná is magát a második kamara, vagy alsóház, vagy továbbfejlesztés, intézményi gyökerek tehát olyan értelemben való kitekintés, amely intézményileg is megindokolt, megalapozott és reális lenne, és amely ezekkel a lépésekkel a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közé, között egy logikus és gyakorlatias intézményközi szerkezetet alakítanak ki. Köszönöm szépen. Köszönöm én is úr. Thank you. Um... Köszönöm szépen, elnök úr, szavait, amelyeket a az elején mondott, először biztatónak tekintettem. Először. Különösen, amikor a Lisszaboni szerződés kedves sorait idézte a nemzeti parlamentek fontos szerepéről. Nem akarok túl szarkasztikusnak hangzani, tudom, hogy komolyan beszélt. De világos és tény az, hogy több hatáskör, amelyet az Európai Unió érvez, vagy kizárólagos, vagy közös, és ezek tulajdonképpen ezek most mind növekszenek. Fordítva pedig azok, amelyeket kizárólag a tagállamok, azaz a nemzeti parlamentek és tagállamok élveznek, azok viszont csökkennek. Nem vagyok biztos abban, hogy a jogszabályokat könnyen lehet mérni vagy kvantifikálni mint a gyümölcsöt. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament által elfogadott törvényeket, meg hát nem is hiszem, hogy könnyen pontosan össze lehet hasonlítani. Az EU aránya mégiscsak növekszik, a nemzeti parlamentek aránya pedig csökken ebben, ez kétségkívül igaz. És úgy tűnik, hogy a, az egyre növekvő EU hatáskör iránti ésséget, mintha soha nem lehetne kielégíteni. Vannak-e meghatározható nemzeti parlamenti hatáskörök, tehát tagállami szinten? Vannak-e olyanok, amelyeket soha nem lehet átutalni, és ha vannak ilyenek, akkor melyek azok? Ha nincsenek, akkor én pedig úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek egyre nagyobb mértékben talán lassan választott tanácsadó testületekké válnak. Az olyan testületek, mint a koszák hasznosak, ez az egyik olyan kevés EU intézmény, amely bizonyíthatóan az. De egyre inkább tanácsot és fenntartásokat tud csak megfogalmazni, és nincs igazi hatalma, jogköre, ereje. A nemzeti parlamenti szerep, mint a szubszidiaritás elve, arányosság elve, a megfelelő testületekre való figyelemfelhívás, ez inkább konzultatív jellegű feladatkör, nem pedig valódi jogkör. Most először valóban a Lisszaboni szerződés szerződéses formába öntötte a tagállamok jogát arra, hogy visszalépjenek. De ez annak volt a megfogalmazása, amit már korábban is feltételezhetően megtapasztaltunk, ami létezett. E jog kodifikálása egyértelműen azt mutatja, hogy ezt a jogot ki fogják venni a következő szerződésekből. A konzervatív pártok azt kérték, hogy a nemzeti parlamentek jogköreit adják vissza. Kétség kívül a választók is támogatják ezt. De önök, ha jól tudom, úgy gondolják, hogy ilyen jellegű tárgyalások soha nem lehetnek sikeresek, és lehetetlenség a szerződés módosítása nélkül egyhangú egyetértésben ezt a hatalomátadást megvalósítani. Az utolsó kérdés pedig nem szigorúan kapcsolódik ehhez, de ha Dafur már felvetette, akkor felhatalmazva érzem magam, hogy én is megemlítsem, ez pedig az európai választások eredménye és a valószínű polarizáció. Nagy-Britániában, az Egyesült Királyságban egyértelműen azt fogja ezt jelenteni, hogy a UCAP egyre inkább erősödni fog. Hogyha nem hisznek nekem, akkor tévednek. Talán érdekli önöket az is, hogy ezek tulajdonképpen teljes mérték, róluk teljesen lepereg a, a kritika, a média kritikája, még az EU média kritikája is. Mind a plenáris, mind a bizottsági részételi arányokat nyilvánosságra hozzák Felázs úr, a hozzászólását egyszer azzal fejezte be, hogy látják, hogy a BBC és a független média ezt majd felkapja és nyilvánosságra fogja hozni. Semmi. Még az EU támogató Guardianben és Independentben sem volt egy szó sem erről. Nem tudom, hogy önök tudnak -e erre választani, nekem nincsenek. Köszönöm szépen. Nem, hogy csak erről, hanem minden másról is fogok majd gondolatokat megfogalmazni, elgondolkozom mindazon, amit mondtak, és, azt te, és amit kérdéseket, kérdésként felvetettek. Természetesen az írásban esetleg benyújtásra kerülő gondolatokat is megfontolom. A kozák elnök gondolatait is meghallgatom mindezzel kapcsolatban. Tehát úgy gondolom, hogy ez a dokumentum mégiscsak valahol egy gyűjtemény, és semmi különleges nincs ebben. Először is meg kell határozni pontosan a témát, hiszen ez rendkívül széles. Határt kell húzni, meg kell próbálni azt, hogy mi az, amit a Lisszaboni szerződés alapján tehetünk, hiszen végül is ebben a jelentésben erről van szó arról, hogy talán bizonyos dolgokat ki lehet egészíteni, vagy tökéletesíteni, esetleg kiigazításokra lehetne szükség, de ehhez először egy, egy minőségi értékelésre van szükség iránymutatásra. És akkor meg lehet próbálni a nemzeti parlamentek szerepét is ebbe az intézményi szöve, szövetbe vagy szerkezetbe európai szinten be lehet vinni. Szóval tehát a, az egészet kell nézzük, nem pedig a különböző területeket külön-külön. Úgyhogy én is csatlakozom ahhoz, hogy próbáljuk meg meghatározni a, a téma határait, le, pragmatikusan tegyük mindezt. Hefner kollega is ezt mondta. Nem akarunk harmadik kamarát, ebben egyetértünk, nem akarjuk, hiszen ezzel a te, az egész rendszert fejreállítanánk. Jól, absztrakt módon is lehet erről tárgyalni, de világos, hogy a második kamarára szükség lenne, és ez a második kamara bizonyos mértékig a tanács és a bizottság helyét vagy helyére, tehát a végrehajtó helyére kerülne, ami pedig nem elfogadható. Ez nem, ez nem működhet így. Európa Európát nem lehet egyszerűen mechanikusan különböző rendszerekre passzintani, amik a a tagállamokból jönnek, és fordítva sem. Éppen ezért a, szer- a Lisszaboni szerződés az, amiből ki kell induljunk a tagállamok, abból, amit a tagállamok kérnek, amit mi szeretnénk. Az együttműködő országok lehetőségeit kell erősíteni. Persze megfogalmazni könnyű, Eh, konkrét tartalommal is meg kell tudni törteni ezeket a beismerő gondolatokat. Nem több szabályal, olyan ráadásul, amit nem tudunk mire használni, hanem hatékonyságra van szükség. És a nemzeti parlamentek erősebb szerepére van szükség, anélkül, hogy a másik oldalon az Európai Unió jogköreit és szuverenitását kurtítanánk. Épp ellenkezőleg nem szabad az Európai Parlament jogkörét sem megnyírbálni. Úgy gondolom, hogy a jogkörök, az Európai Parlament jogköreinek állandó növekedése az fontos, de hogyha sikerülne például egyhangon szólnunk a biztonság, a védelmi politika terén, akkor bizonyos hiányosságokat már betö- betölthetnénk, és sok kérdésre választ adnánk. Sok beszédnek sok az alja, megjegyzéseiket mind inzertálom a dokumentumba, és egy olyan szöveget fogok önöknek előterjeszteni, amire módosító javaslatokat ez alapján meg tudnak majd fogalmazni. Köszönöm szépen. A vitára február 10-én nagyon hamar kerül sor, akkor folytatjuk majd, és azt követően pedig írásos tervezetet szeretnék majd beterjeszteni. Köszönöm. Igen. Még egy apró megjegyzést hadd mondjak el, mert úgy gondolom, hogy fontos lehet mindannyiunk számára. Martinez eh, kollega éppen most küldött egy meghívást, hogy van a parlamenti együttműködés európai választás egy lépéssel előre címmel egy vitára. A kollega is eh, jelezte már, hogy a vitákon ott kell, hogy legyen. Ez 22-én 5 óra 30-kor kerül eh, megrendezésre, remélem mindannyiunk elég fontosnak tartja ahhoz, hogy elmenjen. Az elnök mikrofon nélkül. Tehát eh, január 22. Igen, jan- holnap, holnap. A mm, könyvtárolvasó termében 5 óra 30. Jó, hát. Jó, hát akkor most eh, térjünk át a tulajdonképpen előtte lévő rendi ponthoz, ez a 9-es, ez a trojka tevékenységének megvizsgálása, a mm, Központi Bank, Bizottság és e-, IMF. Scholz kollega az előadó. állásfoglalást szeretnénk az Econ szakbizottság számára kidolgozni. Véleményt, elnézést, egy véleményt. Egy tervezetet akar az előadó előre terjeszteni, amit február 11-én fogunk, vagy kellene elfogadnunk, Solc úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm még egyszer a megértésüket, és elnézést is kérek, hogy eh, Kicsit késtem, sajnos egyszerre több szakbizottságban kellett jelen lennem. Az Európai Parlament Gazdaság és Monetáris Bizottsága feladatul tűzte ki magának azt, hogy a stabilitási mechanizmus keretében tevékenykedő mechanizmust, amit általában Trojka néven szoktunk emlegetni, hogy ennek a trojkának a munkáját felül kell vizsgálni. Az AFKO az alkotmányos szempontokat vizsgálja, és így módon veszünk részt ebben a munkában, amit én alapvetően üdvözlök. Mind a két szakbizottság előtt ott fekszenek a tervezetek, különböző gyanúsításokról is hallottunk, miszerint itt választási kampány folyna. Az Ample és az AFKO-ban működő nagy parlamenti frakciók részéről. Le kell szögeznünk, ezek a jelentések jelenlegi szakaszban sok kritikus megjegyzést tartalmaznak, amelyek hatására, hatása valóban méreható lehet, mert itt nagyon súlyos kritikák fogalmazottak meg EU intézményekkel szemben, és az érintett társadalmakban, itt különösen a trojka tevékenységét kapcsolatos országokban hallottunk nagyon sok bírálatot. 2012-ben a válság tetőpontján az euró körül, ugye Maria Draghi az euróval kapcsolatban azt mondta, hogy az európai szociális modell a múlté. És ezzel arra utalt, hogy már mindig is létezett egyfajta alkotmányos asszimetria a gazdasági és a politikai dimenzió között, a Maastricht, illetve elsősorban a Lisszaboni szerződés óta. A véleményem jelenlegi formájában, sajnos 1500 karakter lett maximum a jelentés hossza. Itt én tartottam magam az alkotmányügyi szakbizottság alapelveihez, itt mi a szerződések alapján, illetve az európai szervek, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek együttműködési rendszerének a keretei között kell, hogy mozogjunk. Ugye előbb beszéltünk éppen itt a parlamenti struktúrákról. Ha ebből vezetünk le mindent, akkor véleményem szerint előzetesen azt a kérdést kell tisztázni, hogy vajon a trojka, azaz nagyon különböző struktúrák eh, együttműködésen, eh, alkotmányos keretek között egyáltalán nemzetközi jogilag eh, indokolható-e, és vajon, hogy az Európai Parlamentnek az a követelménye, ami szerint a trojka számoljon el, elszámoltatható legyen az EP felé, hogy ez vajon korrekt követelés-e? Természetesen azt látni kell, hogy a trojka működése során fejlődésen ment keresztül, amikor is azóta, amiatt az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehoztuk. A trojka eh, soha nem volt nemzetjogi vagy európai jogalany, ez sokkal inkább egyfajta együttműködési forma, amelynek az alapja egy formális felhatalmazás, az EU jogon kívüli eh, képződmény, a stabilitási mechanizmus eh, az ESM eh, kapcsán. Jogi szempontból az euróvezet tagállamai vesznek részt ebben az együttműködésben, az, az Európai Központi Bank kormányzó tanácsa révén. A két másik EU intézmény vesz részt az együttműködésben, amelynek a demokratikus elszámoltathatóságát követelni legitim, de ugyanez nem igaz a nemzetközi valuta alapra, az IMF-re. Itt az AFKO-ban szeretnék Brock és Gajtjéri uraknak köszönetet mondani, példaszerűen hozzájárultak ahhoz, hogy megteremtsük a jogalapot, és a Lisszaboni szerződés egyik fontos hiányosságát próbáljuk meg így kiküszöbölni. Görögországban, Írországban és más országokban, amelyek ugye pénz, az unió pénzügyi segítségét kérték, erre utalok külön a munkadokumentumomban, a 143-as cikk kapcsán eh, nem eh, nincs lehetőség erre olyan országoknak, amelyek nem tagjai az euróvezetnek. Itt a, mindenképp mindenek előtt államközi megállapodások alapján zajlottak a dolgok, és válságmegoldási mechanizmusokat az elsődleges jogon kívül telepíteni, nos ezzel centrifugális erőket szabadítottunk fel, vagy elég nagy veszélyeket teremtettünk. Egy politikai jelzésre van ezért szükség. Jogi és intézményi stabilitási eszközöket megint vissza kell vezetni az EU jog talajára. A javaslatom az, hogy ezzel a témával kapcsolatban kezdjünk foglalkozni megint az európai szerződés esetleges reformjával, de nem szabad, hogy ez oda vezessen, mint ami a bankref, bankunió kapcsán már megéltünk, tehát hogy szétaprózódnak, a, szétforgácsolódnak a törekvések. Még egy dologról kell beszélnünk. A gazdaság és pénzügyi stabilitás, valamint a szociális stabilitás közötti kapcsolatrendszert is fel kell vázolnunk. A szociális stabilitás több országban az állás foglalásának vagy véleményének egyik központi eleme, de hát ez a különbség az AFKO véleményéhez képest. Mi a tanács törekvéseinek a következményeivel foglalkozunk, ez EU jogon kívül működik tulajdonképpen a trojka. Itt tehát van egy szürke zóna, és ezt kell kitöltenünk. A tanács a a tagállamok számára világosá kell tenni, hogy milyen jogi keretek között működnek. Nem tudom, hogy egy német jogban gyakran használt fogalmat itt most megemlíthetek-e, de itt egy nagyjából arról van szó, hogy, hogy aktív feladattá mit tehetünk egy adott felhatalmazás keretében. Söpflin kollega ma délelőtt egy teljesen más kontextusban azt mondta, hogy a politika primátus elsőbséget érvez a jogi ö, megfontolásokkal szemben. Én ezt itt ennyire élesen nem látnám, ezért úgy vetődik fel a kérdés, hogy az európai intézmények cselekvése a politikai fellépés kapcsán megszabadítható-e mondjuk az EU jog békjójától, és hogy ez a megszabadítása adott esetben elvezetett oda, hogy ezzel indokoljuk az európai stabilitási mechanizmus létét, ha ez jogilag kicsit kétséges is. Szerintem inkább egy olyan kérdéssel kellene foglalkoznunk, ami a válság kapcsán még meg nem oldott kérdésekből adódik az európai övezetben. Hogyha ilyen úton haladunk, akkor azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy az EU intézmények a fellépésük során vajon a, csak a Lisszaboni szerződés egyes cikkjei kell, hogy betartsák, vagy pedig az egész szerződés jog erejét. Én ez utóbbiból indulok ki, szóval én az Lisszaboni szerződés egészé, egészének alapján állok. Ide tartozik az alapjogi karta, hiszen ez is része a szerződésnek. És a Lisszaboni szerződéssel, ugye aminek már az elődje a Maastricht és azután az Amsterdami szerződés volt, hogy ennek a szerződésnek a szociális komponensei kellően megalapozzák-e ezeket a fellépéseket. A, tegnap Leinen kollega itt az AFKO-ban a következőt fogalmazta meg. A bizottságnak most sokkal nagyobb hatalma van, sokkal több hatásköre, mint amit a Barozó Bizottság kihasznál. Tehát még nagy lenne a mozgástere az Európai Bizottságnak, elsősorban politikai, de mindenkelőtt jogi szempontból. Szerintem a jog nem lehet a governance egyik függvénye, ezért szerint nekünk elsődleges feladatunk annak feltárása, hogy az EU intézmények rendelkezésére a mozgásteret hogyan lehetett volna jobban kihasználni, és arra is kell utalnunk, hogy ezt az európai jog alapján kellett volna megtenni. A véleményemben javaslom, hogy ezt szögezzük le. Más nem, lehetett, nem lett volna szabad megtenni, mert akkor megsértjük az alapjogi kartát. Különböző viták során itt a szakbizottságban és másutt is a médiában, a társadalmi folyamatokban, egyes tagállamokban mindig is újra-újra felbukkant ez a kérdés. Tehát nem egy különleges rendkívüli helyzet, gazdasági vagy pénzügypolitikai politikai eh, rendkívüli helyzet eh, az, amivel szemben állunk, hanem a társadalmi valóság eh, visszatükröződése tulajdonképpen mindegyik tagállamban. Ebből a szempontból Szeretném, hogyha itt a szakbizottságban tartalmilag is megegyeznénk abban, hogy a közösségi módszer erősítését kérjük az álláspontunkban. A parlamenti ellenőrzés, illetve az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek felügyeleti joga lenne szükséges ezekkel a konstrukciával kapcsolatban. Az elnök félbeszakítja Scholz urat. Hát elnézést, Scholz úr, itt van egy problémánk. A e, tolmácsok e, már csak 10 percig állnak rendelkezésünkre, azaz 12 e, óra 50-ig, és még sokan szeretnének szólni, ezért kérem egy kicsit fogja rövidebbre, hogy még válaszokra is legyen idő. Épp az utolsó megállapításhoz érkeztem, elnök úr módosító indítványokat fogok benyújtatni, hogy rávilágítsak arra ez a vonalvezetés, eh, amit az előbb igyekeztem eh, felvázolni, még tovább erősödjön, és várom a kollégák eh, ki az nyilvánvalóan kitűnő módosító indítványait is. Elnök, most már valóban gyorsítanunk kell. Kérem, hogy mindenki tartsa be, hogy maximum kettő percig szól hozzá, és ha majd a tolmácsok befejezik a munkát, nehogy ez lemaradjon, január 22-e éjfélig lehet módosítókat beinteni, Söpflin úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy konkrét válaszom lenne Solc úrnak az álláspontom az, hogy politikai megállapodás nélkül jogi keretek nem működnek, vagy rosszul működnek. Szerintem ebben egyet is érthetünk. Az első megállapításom, vagy megjegyzésem a következő. Az egyik központi probléma az, hogy a trojka működése nehezen érthető, mert nagyon szakmai, és háttérben zajlik. A média időnként tudósít, de hát kivéve egy-két szak médiumot, nem igazán jók ezek a beszámolók. Demokratikus polgárságot elvét sérti a trojka működése, nagyon gyenge az érintett felek közötti párbeszéd és valóban lehet érveket felhozni amellett, hogy, hogy működni, vagy szükség van a trojkára, hogy vészhelyzet volt, de hát ez egy rövid távú megoldás, és ennek a rövid, ez a rövid táv lezárult most már. A jelentésben, és a véleményében központi szerepet kap az elszámoltathatóság, a felelősség elve, szerintem ez egy teljesen korrekt, ezzel nem lehet egyetem érteni hogy utána ezt hogyan valósítjuk meg, az majd egy nehéz dolog az eredeti jelentésben is. És azt hiszem, a demokratikus politikában van itt egy hiátus, amit ki kell tölteni, és megfelelő ellenőrzésekre, felügyeletre szükség van. Köszönöm szépen, Rangel kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy teljesen egyértelműnek kell lennünk, és ki kell mondanunk, hogy tulajdonképpen ez sürgősségi megoldás volt. Tehát igazából nem voltak meg a megfelelő eszközök az Európai Unió jogi keretében, hogy megfelelőképpen választ lehessen adni erre a kérdésre, úgyhogy sürgősségi megoldást kellett alkalmazni, ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell. És a jelenlegi időszakban, amikor ugye a nemzeti parlamentekkel is foglalkoznunk kell, és velük is felmerül ez a kérdést, azt kell látnunk, hogy az a négy ország, amely tulajdonképpen Írország, Portugália, Görögország és Ciprus, amely most a trojkás beavatkozás alatt áll, ugye a nemzeti választásokat is figyelembe kell venni. Írországban és Portugáliában nem sokkal azután voltak a választások, hogy az aláírást megtették, tehát hogy a megállapodást aláírták. Tehát rögtön politikai változások következtek be. Ugyanezt történt tulajdonképpen Görögországban is, valahol az eljárás közepén választások voltak, és ugyanezt történt Cipruson is, tehát a folyamat közepén vagy az elején választások voltak. És a demokratikus legitimitást nyilván ugyanúgy meg kellett tartani a nemzeti kereteken belül. Ezt is hangsúlyozni kell, mert ezt nem lehet a polgárok háta mögött megtenni, hanem mindennek a polgárok egyetértésével kell megtörténnie. Még akkor is, hogyha a polgárok nagyon sok esetben bizonyos intézkedések ellen voltak, vagy lemondásokkal jártak számukra ezek az intézkedések, áldozatokkal jártak, szenvedtek emiatt, akkor is ők maguk szavaztak egy bizonyos pártra, választások voltak, ez a párt hatalomra került, és úgy járt el nyilván, amire a polgárok számíthattak. Úgyhogy nem szabad elfelejtenünk, hogy nemzeti választások voltak, tulajdonképpen minden egyes esetben elég nagy többséggel dőltek el ezek a választások. Köszönöm, mondja az elnök Gualtieri kollégái most a szó. Elnök úr, köszönöm a szót. Úgy gondolom, hogy Solc úr szövegtervezetét még egy kicsit gazdagíthatnánk egy nagyon fontos pontban. Egyébként az Ekon is felhívta már a figyelmet erre a hiányosságra. Itt egyfajta a trojka mögött álló jogi és intézményes puzzle kell összeraknunk. Ugye elfogadásra került a TUPEK, a kettes csomag, és mindannyian tudjuk, hogy egyrészt a trojka hozza meg az előzetes döntéseket, és a trojka előtt egy bilaterális rendszer, egy két oldalú rendszer működött Görögország esetében. Meg kell néznünk, hogy mely országok kaptak ugye kormányközi segítséget, melyek kaptak európai pénzeket, hiszen ez is különbségeket hozott létre. A kettes csomag állítja fel egyébként a megerősített felügyeletet is a segítséget kapó országok irányába. Összességében úgy vélem, hogy a 143. cikk esetében sokkal keményebb szabályokat kellene alkalmazni, és bizonyos ellentmondások is vannak ebben a stratégiában és döntéshozatalban, tehát lenne igazából javítani való ezen a rendszeren. Tehát egyrészt itt van a trojka mechanizmus, de azt hiszem, hogy tovább kell lépnünk a trojka feladatain. Elnök úr, kedves Helmut Scholz, köszönöm hogy ismertette ezt a jelentést, aminek szokatlanul tömörnek kell lenni, ha arra gondolunk, hogy mennyire összetett ez a téma. Paló Rangelnel egyetértek, amikor azt mondja, világosan ki kell mondanunk, hogy ez egy vészintézkedés volt. Nem létezett egy megfelelő szervezet akkor, de az ilyen átmeneti megoldások, az ilyen improvizált intézkedés nem szabad, hogy állandósuljon, mert hogyha ez így lenne, akkor Európa nem választott, nem ellenőrzött, úgymond politikai felelősség nélkül tevékenykedő bürokrát francia ügynökségek világa lenne. És hát gondoljunk bele, hogy ez, az emberek erről mit gondolnának. A jelentésnek világos perspektívát kell felvázolni azzal kapcsolatban, hogy a sok szempontból adhok és nem kielégítő megoldásból hogyan tudunk egy észszerű eurozóna irányítást kikovácsolni költségvetési kérdéseket, a gazdaságpolitikai koordináció kérdését megoldani. Mert ha nem sikerül valóban demokratikus megoldást találni, ez azt jelenteni, hogy minden jog, minden hatáskör, ami létezik ezen a területen, Ezeket meg kell alapozni a szerződésben, ez az A pont, és B, itt az Európai Parlamentben kell ezeket megvitatni és ellenőrizni, ez az Európai Unió feladata. Ez egy nagyon fontos jelentés, rövidség ellenére, és nagyon örülök ezeknek a perspektíváknak, amelyeket Helmut Scholz felvázolt. Izgatottan várjuk a vitát, és a módosító indítványokat, valószínűleg én is fogok majd módosítókat benyújtani kollega Schulz. Köszönöm szépen, nagyon röviden Schulz kollega válasza. Úgy gondolom, hogy a vita is megmutatta, hogy ez egy nagyon fontos kérdésfelvetés. Lehet-e egy kihegyezett vészhelyzetben élni a jogongal, vagy pedig nem szeretnénk-e megfelelő mechanizmusokat kialakítani? Ez a központi kérdés. Határozottan a Német Szövetségi Alkotmánybíróság korábbi bírójának, Kirchhoffurnak a véleményére utalnék, aki joggal mondta, és idézem, a bizottság elnökének, ha eljutnánk oda, nem lenne mandátum arra, hogy állam, az államfők, miniszterek kötelezően nem járhatnák el, mert ez a mandátum nem kötelező érvényű. Hogyha ez így van, akkor az, úgy gondolom, hogy ezért óriási árat kellene fizetnünk, a belső béke megzavarodna a gazdasági élet, ez az idézet vége. Úgy gondolom, hogy ez az az irány, amelynek, amely felé nekünk is közösen kellene a véleményünkben és a jelentésben is elindulni az európai választások előtt a nyilvános vitához hozzájárulva az európai politika iránti bizalmat erősíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Ez azt jelenti, hogy 11-én lesz a szavazás, és a módosítók határideje február vége. Tárán kollega szeretett volna még egy magyarázatot elmondani. Köszönöm szépen, elnök úr. 90 másodpercet kérek, de szeretném a figyelmünket arra irányítani, hogy amint innen. Eh, amint elmegyünk innen, az örökségéről kell elgondolkoznunk, a Traszkowski jelentésre gondolok, az írásos eh, nyilatkozatokra, akkor majd, hogyha feláll az új szervezet, eh, és hogyha nem lesz érdemi többség adott esetben, a, mert valahol Szibériában kell majd egy eh, távoli épület hetedik eh, szintjén eh, dolgoznia. Nem, mint hogyha nagy támogatója lennék a nyilatkozatoknak, de azért határozottan kellene arról döntenünk, hogy nem fogadunk el fél megoldásokat. Vagy folytatjuk az írásos nyilatkozatokat, vagy pedig leállunk velük, mert most történetesen az a helyzet állt elő két hete, hogy még egy, egy érdemi írásos nyilatkozat is csak csak nevetségesen kevés aláírást tudott összegyűjteni. Helbár Brock és mások összesen 11 képviselő kezdeményezte a nacionalizmus, antiszemitizmus és egyéb etnikai intolerancia veszélyére vonatkozó nyilatkozatot. 150 támogatót gyűjtöttek csak. Hogyha gonosz lennék, akkor azt is mondhatnánk, hogy a parlament többsége némi antiszemitizmus támogat, és nacionalizmust. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mm, koordinátoroknak azt javasolnám, az lenne a legjobb, hogy térjünk vissza erre a kérdésre, és tegyünk erre vonatkozó javaslatot, hogy hogyan tudunk ebből az igen bosszantó írás és nyilatkozati helyzetből kilábalnunk. Köszönöm. Jó. Akkor ezt tudomásul vesszük, ezt a nyilatkozatot, viszont most be kell fejezzük. Mindenkinek köszönöm, különösen a tolmácsoknak, hogy itt maradtak. Köszönjük szépen, viszlát!